Dear President! Az elnök. Kedves kollégák, az ülést újra megnyitom a tegnapi jegyzőkönyv, illetve az elfogadott szöveg rendelkezésre áll. Vannak-e kifogások? Nincsenek, ha jól látom, tehát akkor a jegyzőkönyvet eh, ezen el elfogadjuk. És mielőtt a vitát meg